aggályra adnak okot. Az összes politikai párt frakció által előterjesztett foglalás szerintem jó kompromisszum, és én magam támogatom. Köszönöm szépen. Az Beltofer kolléga a demokratáknak.